Tannak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. És kérem, hölgyeim és uraim, hogyha szeretnék a termet elhagyni, ezt próbálják meg csendben tenni, azért, hogy hallhassuk a jelentéstevőt. Tehát gyorsan és csendesen. Szennyalova asszony, parancsoljon öné a szó. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, képviselőtársaim! Amíg elhagyják a termet, és folytatom a mondandómat, de ahhoz, hogy folytathassam, el kell, hogy mondjam, hogy március másodikán a tanács elfogadta az első olvasatbeli álláspontját a ö, az elsegélyhívó fedélzeti rendszer típus jóváhagyásával kapcsolatban, tehát a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatás fedélzeti képítésével eh, kapcsolatban. Ennek a rendszernek a képítése eh, egész Európában a 112-es eh, hívószámmal fog megtörténni. Már a múlt év folyamán az Európai Parlament és a tagállamok az elsegélyhívóval foglalkoztak, és 2017. októberétől páneurópai infrastruktúra jön létre, ami nélkül az elsegélyhívó nem tudna működni. A típus követelményeket a fedélzeti elsegélyhívó vonatkozásában el kell fogadni, személygépkocsik, kishaszongépjárművek, tehergépjárművek 2018 március 1-től úgy kell az autókat forgalomba helyezni, hogy automatikusan bekapcsolódjon az e-segélyhívó rendszer. A parlament végig részt vett a rendszer előkészítésében, és felhívtuk a figyelmet az önkéntes rendszerbevezetés késedelmére a 2012. júliusi állásfoglalásunkban arra kértük a bizottságot, hogy folytassa a munkát. 2013. júniusában egy tervezetet nyújtott be a belső piac és fogyasztóvédelmi szakbizottság, az ipari, az idegenforgalmi, a kutatási ipari, a Libe szakbizottság is támogatta ennek az elsegélyhívó rendszernek a kötelező bevezetését. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, árnyékelőadóknak, illetve a többi kollégának, aki részt vett ennek a javaslatnak a pontosításában. 2014. februárjában az Európai Parlament első olvasatban fogadta el a javaslatot, a tagállamokkal megindult az egyeztetés, a tanács több módosítót fogadott el az elmúlt év második felében. Három egyeztetésre került sor, illetve egy sor munkamegbeszélésre, ami megállapodáshoz vezetett a három intézmény között. Szeretnék közönetet mondani az olasz és lett elnökségnek a konstruktív segítségükért, támogatásukért. Így érhettünk érhettük el a kompromisszumos megoldást. Például a 112-es segélyhívó számra való útalás, a, a műholdas navigációs rendszerekkel való összeegyeztethetőség, illetve a felhívás a bizottság irányában, hogy folytatódjon a munka hozzáadott értékű szolgáltatások elterjesztése érdekében, és így megerősítésre kerüljön az európai ipar. Szeretnék köszönetet a parlament munkatársainak is, a titkárságnak a sok munkáért, a magánéletvédelmét is védi ez a szabályozás, illetve a személyes adatok védelmét kezdetektől fogva a parlament nagyon fontosnak tartotta ezt a szempontot, és a Szabadságjogi Szakbizottság követelte, hogy világos szabályokat fogadjanak el, ne kelljen folyamatosan felügyelni a járműveket. A rendszer egészen addig maradjon inaktív, amíg baleset nem történik. és csak minimális, nélkülözhetetlen mennyiségű adatot továbbít, olyan adatokat, amelyek nélkül nem lehetne segítséget nyújtani, illetve automatikus a memória törlése is. A rendelet hatályba lépési határidejét elhalasztották, ugyanis egy sor rész szerepvállalónak az együttműködésére van szükség, illetve a tagállamoknak ki kell építeniük a nélkülözhetetlen infrastruktúrát is. Kedves képviselőtársaim, azt kérem, hogy módosítás nélkül fogadják el ezt a szöveget. Ez a megállapodás, ami prioritását képezi az IMCO szakbizottságnak, illetve a társult szakbizottságoknak, megfelel az én mandátumomnak, amit az első olvasatban kaptam a parlamenttől, és a szövegtervezet megfelel a parlament elvárásainak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szenyalova asszonynak. Most pedig megadom a biztosnak, Hogan biztosnak a szót. Parancsoljon Hogan biztos, szóval Hogan biztos. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt parlamenti képviselők, meg szeretném köszönni Szenálova asszonynak és az egész belső piaci bizottságnak azt a munkát, amelyet végzett. Sajnálatos módon Jakovszki biztos nem tud itt lenni, de én az ő nevében szólamlok fel. Meg vagyunk róla győződve, hogy a szakbizottságok támogatása nélkül nem tudtuk volna lezárni első olvasatban ezt a dokumentumot. Köszönöm a TRAN, a LIBE és az ITRE szakbizottságoknak és az előadóknak az értékes hozzám járulásokat az eredményhez. A közúti biztonság minnyájunkat érint, és az a fontos, hogy biztonságosabbá tegyük a gépkocsikat. De hát még mindig túl gyakran történnek a balesetek, és hogyha egy súlyos baleset történik, akkor biztosítani szeretnénk, hogy minél gyorsabban indulhasson a segítség, de sajnos gyakran um, értékes időt vesztegettünk, el, már pedig ez um, az ICOL rendszer éppen ezt a problémát akarja megoldani. Az ICOL egy elektronikus rendszer, amely automatikusan tájékoztatja a segítségnyújtó központot a baleset megtörténtéről, és így drámaiban csökkenthető az idő a baleset és a segítség megjelenése között. Ez az ICOL mögötti eh, gondolat, és ezt támogatta az Európai Parlament is. Egy évvel ezelőtt, 2014-ben a parlament az ICOL infrastruktúrájáról szóló infrastruktúra kialakítását támogatta a parlament, ma pedig az ICOL alapkő letételét támogatja a parlament ezzel a szöveggel. Az Európai Parlament fontos szerepet játszott az ICOL-ról szóló jogi normaszöveg kialakításában. Természetesen a szöveg tisztában van vele, hogy a magánrendszerek már működnek, de az ICOL rendelet biztosítja majd, hogy minden gépjárműbe beszerelésre kerüljön ez a rendszer. Ugyanakkor az adatvédelmi agályokat nagyon komolyan vettük, Éppen ezért eh, az ICO rendszer csak a legfontosabb adatokat adja tovább. és ezeket az információkat nem tárolják hosszabban, mint szükséges, tehát a gépjárművezetők biztosak lehetnek benne, hogy nem lehet visszaélni az IQ-val, távol legyen, hogy esetleg valaki nyomon követheti, hogy hol mozognak. Ilyen módon tehát érvényesül az adatvédelem és a személyes adatok védelmének kötelme. Um, e tekintetben külön kiemelem a Libe értékes munkáját. Um, 2018-ban szeretnék már látni az e rendszernek működését, de kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy a gyártók és a fogyasztók számára átállási időre is szükség van. Most pedig az ő feladatuk lesz, hogy az utolsó lépés megtegyek Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a frakciók nevében a felszólalóknak, először Carlos Coelho-nak a néppárt nevében. Tessék, parancsoljon kettő percben. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Először is eh, gratulálok Olga Szenyalova eh, kollégának a munkájához. Nagyon sok trialógust eh, vezetett, illetve rengeteg munkát végzett, annak érdekében, hogy egy olyan projektet végre megvalósíthassunk, amelyet ez a parlament meg 2003 óta kér. Árnyék jelentéstevőként támogatom ezt a szöveget, amelyről holnap szavazni fogunk. Hozzáadott értéket jelent az útbiztonság érdekében, illetve a polgárok életét is védi. Nem szabad elfelejtkezünk arról, hogy az egészségügyi rendszer már így is életeket mentett um, meg, és Évente nagyon sok család él meg balesetet. Az elsegélyhívó rendszer közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé az 112 európai segélyhívó számon keresztül, de nem jog ez, hanem a mi kötelességünk megvalósítani. Létrejön egy automatikus kapcsolat az európai segélyhívó szolgálattal és számmal 112-esen keresztül, Minimális adatokat kell megadni a balesetet szenvedő a jármű kapcsán, és ez sokkal gyorsabb, alacsonyabb költségű mentési akciót tesz lehetővé. Amin most dolgozunk, azok a rendszer eh, megvalósításra szükséges szempontok elfogadása, mert lehet, hogy több Európára lesz szükségünk. A megvalósításban kiderül az, hogy európai szinten hatékonyan hozzájárulhatunk az ilyen nagyon fontos kérdésekhez, mint például a halálos balesetek számának csökkentéséhez. Tehát az elsegélyhívó rendszer ingyenes, biztonságos, minden tagországban működik és tiszteletben tartja a szigorúbb eh, adatvédelmi szabályokat. 2018-tól március, március 31-től a biztonságát fogja ezt javítani. Köszönöm, Gebhardt asszony másfél percben a szocialisták és demokraták nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt kollégák, kedves jelentéstevő asszony, köszönöm a kemény és jó együttműködést, amelyet végeztél, és köszönöm ezt a jó eredményt, amelyel valóban minnyáján elégedettek lehetünk. Mi szociáldemokratákként természetesen meg fogjuk szavazni a kompromisszumos szöveget. Számunkra, szociáldemokraták számára nagyon fontos volt, hogy biztosítsuk, hogy minél gyorsabban jöjjön a segítség, ha egy nem kívánatos baleset megtörténik. Ezért az ICOL, vagy az ICOL rendszer nagyon fontos. Ám az ICOL, vagy az ICOL rendszerrel egy adatvédelmi probléma jelentkezett, ez volt a vita kulcs kérdése, e körül a kérdés körül forgott a vita, az, és felmerült, <clears throat> és úgy gondoljuk, hogy az úgynevezett alvórendszer a megfelelő válasz az aggályokra. Az ICOL rendszer nem teszi lehetővé, hogy valakit eh, megfigyeljünk, eh, vagy lekövessük, hogy merre mozog. És eh, nem teszi azt sem lehetővé, hogy például egy sofőr egészségi állapotára vonatkozó adatokat megőrizenek. Nem ez a célunk. Egy olyan rendszert akarunk csupán képíteni, ahol minél hamarabb megérkezhet a mentő, a tűzoltó, katasztróvédelem. Szóval akire szükség van a baleset helyszínére is, ehhez a legfontosabb információkat a leggyorsabban átadás, átadja az ICOL, vagy ICOL rendszer és így biztosítja, hogy a segítség nyújtó szervek minél hamarabb megérkezenek a baleset színhelyére. Még egyszer mondom, az adatvédelmi agályoknak eleget tettünk, és ugyanakkor biztosítjuk a gyors segítségnyújtást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fan Bosszújt kollega másfél percben az ECR nevében. Dank voorzitter, beste collega's. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, Decemberben az IMKO szakbizottságban megállapodásra jutottunk az elsegélyhívó kérdésben. Most négy hónappal később árnyék jelentéstevő vagyok az ECR részéről, és elégedett vagyok a tervezettel. Úgy gondolom, hogy formába kerülhet a döntés az elsegélyhívónak köszönhetően a balesetet szenvedett állampolgárok gyorsabban kaphatnak segítséget, így életeket is menthetünk meg. Az automatikus kapcsolatba lépés a sürgősségi központtal időnként életeket menthet. hatékonyabban lehet segíteni, illetve csökken a segítségnyújtás költsége is, ez is előny. Úgyhogy mindenképpen hozzájárulunk ezzel a javaslattal a közúti biztonság optimalizálásához, a jövőbeli funkciók révén továbbfejleszthető a rendszer, illetve a személyes adatokat is védi a rendszer, a továbbított adatokat gyorsan törlik ugyanis. Úgy gondolom, hogy a módosítókat, amelyeket említettek, az én frakcióm nem fogja támogatni csak a szükséges adatokat továbbítja a rendszer. Úgy gondolom, hogy támogatni kell a javaslatot. E Köszönöm Kallasz képviselő az Alda nevében másfél percben. Um, the on az ékol javaslat az utolsó olyan javaslat, ami a balesetek esetében a gépjárművekre vonatkozó rendszert kiépíti. Úgy gondolom, hogy védeni kell a magánéletet is, a személyes adatokat. Ez fontos az én frakcióm számára az ikolnak a célja az életek megmentése, és erre is kell, hogy szorítkozzon nem szabad megfeledkezni róla, hogy a biztonsági övek körülbelül 40%-kal csökkentették a halálesetek számát, pedig nagyon sokan szkeptikusak voltak a bevezetésekor. Aztán a légzsák jött, az is nagyon sok életet mentett, az e is sok életet fog megmenteni, Bízni kell az új technológiában, mert az ilyen technológiák javíthatják a közúti biztonságot. Az olyan országokban, mint például Észtország, ahol nagy forgalom van az utakon, nagyon hasznos lesz az is, hogy gyorsan érkezhetnek a mentőszolgálatok. Hangsúlyozni szeretném, hogy sosem ingyenes természetesen a rendszer kiépítése, a cégeknek ki kell építeni a rendszert, viszont a használat ingyenes, és a segítségnyújtás így hamar fog megérkezni a baleset esetén. Köszönöm szépen! Most pedig a GUNGL nevében küllen képviselők kap. Egy percben szót tessék. E il microfono, prego. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. az elsegélyhívó rendszert nagyon fontos rendszernek kell tekinteni a jövőre vonatkozóan, és jól védi a magánéletet, és nem tudom, hogy eseti jelleggel hogyan lehetne ezt megvalósítani a szabályozásban. Talán az információ kezelésről általános szabályokat kellene az EU-ban elfogadni. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy az Európai Unióban elhatároztuk, hogy 50%-kal csökkentjük a halálos balesetek számát az évtized végére. Ez minden lehetséges eszközt fel kell használni 27.500 ember hal meg évente az utakon az EU-ban, hát ez egy kis város lakosságának felel meg. Az emberek életének védelme és a személyes adatok védelme nem állhat ellentétben egymással. Mind a kettőt meg kell valósítanunk a digitális agenda keretében. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében Jan Filip Albrecht 1 perc 30-ban tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, mindenek előtt hadd mondja köszönete adónak. Igen komoly munkát végzett a képviselőtársunk és nagyra értékelem, hogy a rendszer által továbbított információ kezelésében jelentős javulás állt be. De azért legyünk őszinték, az elsegélyhívó rendszer nem fogja megelőzni a baleseteket. Ugye a baleset megelőzésnél a balesetek okát kellene felszámolni, gyorshajtás, ittas vezetés például ezeknek a csökkentése járna a balesetek számának csökkenésével. A vészhívás gyors eljutatása viszont pozitív dolog. Nyilván azon múlik ez, hogy el lehet-e küldeni a segélyhívást, és erre nem igazán kaptunk választ miért ne adnánk lehetőséget egy gépjármű vásárlójának arra, hogy eldöntse, hogy akar-e ilyen rendszert a gépjárművébe. Mi is van ebben a dobozban? Van benne egy mobil kapcsolat. Értem én, hogy elvileg nem küldi el az adatot, de mégis benne van. Hogyha a jogalkotó kíváncsi az információra, akkor mégiscsak megszerezheti, és ez nagyon ö, súlyos beavatkozás lenne. Szeretnénk, hogyha ö, nem lenne ebből Pandora szelencéje. Most pedig a függetlenek nevében Mayer képviselő egy percben parancsoljon. Ja, danke Köszönöm szépen, elnök úr voltak éppen én sem ellenez néme az e rendszert. Nem is olyan új dologról van itt szó, mint ahogy egy-két kollega beszélt erről, ez a rendszer már több gépjármű gyártó, gépjárműiben szerepel. Baleseteket persze ezzel a rendszerrel nem lehet még kiküszöbölni, de értékes időt lehet majd nyerni a baleset megtörténte és a segítségnyújtás megérkezte között. De egy-két probléma még megoldatlan. Az egyik problémát abban látom, hogy vannak olyan gyártók, akik már beépítik gépjárműveikbe ezt a rendszert. Mit jelent ez? Tehát, hogy két különböző párhuzamos rendszer működik, vagy, vagy hogyan lássuk ezt? Aztán a nagyon optimista határidők tekintetében is problémát látok. 2017. októberére úgy gondolom, hogy ez nem, nem állítható fel ez a központ. A legsúlyosabb probléma ugyanakkor biztosan az adatvédelem tekintetében mutatkozik, és itt még tisztázni kell a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Schwab képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Magam részéről is köszönetet szeretnék mondani Szenyorva kolléganőnek és Carlos Coelho elnékelentéstevőknek. Nagyon nehéz munkájuk volt, bonyolult jogalkotási eljárással kapcsolatban. Ez most lezárul, és a tagországokra növeli a nyomást, végre annak érdekében, hogy minden 28 tagországban egységesen vezessék be az elsegélyhívó rendszert a 112-es segítségével, és minden egyes részletkérdésnél, amelyekről még hosszasabb vitát is lehetne folytatni, világosan látnunk kell azt, hogy ez egy nagyon fontos lépés a az egész Európai Unióban a biztonsági infrastruktúra szempontjából, és én ennek nagyon örülök, illetve a néppárti frakció is nagyon örül ennek. Holnap második olvasatban egyetlen egy indítvány van, és hogyha jól emlékszem, akkor a liberálisok nyújtották be, amellett érveltek, hogy ezt utasítsuk el, tehát nem is értem, hogy miért nem a zöldektől jött ez. Természetesen, ami az adatvédelmet illeti, lehet erről a témára bizonyos aspektusok kapcsán belérni, viszont azt nem lehet elfogadni, hogy csak akkor lehet 112-t felhívni, hogyha az elve kioldódott, hiszen itt általában igenis tragikus nagy problémáról van szó az autóban, és a szocialisták felszólalja támogatni. Tudom, igenis jó kompromisszumot találtunk, az adatvédelmet és az adatbiztonságot egyben védi, amely javítja az infrastruktúrát, a segélyhívások infrastruktúráját az Európai Unióban. Éppen ezért nem a közlekedés biztonságról szól a kérdés, hanem arról, hogy sikerül-e az 112-es segélyhívó rendszert kialakítani 2017 végéig. Köszönöm. Honorable Schwab. Schwab képviselő hogy kék kártyás kérdést intéztek önhöz, elfogadja ezt? Rübig képviselő. Parancsolj Rübig képviselő. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Schwab kolléga, engem az érdekel, hogy a rendszer feltételek az elsegélyhívó rendszer kapcsán kiforrottak-e, illetve hogy a technikai normák szintén kiforrottaknak mondhatóak-e. Köszönöm szépen Rubik kollégának a kérdést. Már második olvasatban járunk, tehát valóban igaz az, hogy nem csak a 112-es egységes hívórendszer marad meg, hanem a privát rendszerek is. Ezt senkit nem fog azonban megakadályozni abban, hogy az egy es mindenki számára egységesen hozzáférhető rendszert elérje, és nagyon fontos, hogy mindenki profitálhasson ebből a rendszerből. Köszönöm. Weidenholzer per um... Weidenholzer kollega egy percben tessék parancsoljon. Mit, mit auch herzlich bitte. Én is köszönettel tartozom az előadónak a kitűnő munkáért. Örülnünk kell, örülnünk kell annak, hogy olyasmiről dönt végre tisztelt ház, ami segít az embereknek. Erre nagy szükség van. Örülhetünk annak is, hogy a parlament, a tisztelt ház közös álláspontot talált, és itt a Európai Bizottság álláspontját javította, és ez megmutatja, hogy a szakbizottságok hogyan tudnak együttműködni a parlamenten belül. Ezt ki kell hangsúlyozni, ez egy nagyon jó példáját adja az együttműködésnek. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy az adatvédelem kérdése nagyon fontos kérdés. Nagyon sokat vitáztunk az önkéntességről, illetve az általánosan működő rendszerről, és úgy gondolom, hogy jó megoldást találtunk, amely az adatvédelem elveit is garantálja. Nagyon fontos az is, hogy egy olyan rendszer működjön, vagy működjék, amely mindenképpen a közszolgáltatás jellegét ölti. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Dalton képviselő kapszót parancsoljon. Thank you, Mr. President. Uh, prevention of road traffic accidents. Köszönöm, elnök úr a közúti balesetek megelőzése alapvető fontosságú, mindenképpen támogatom ezt. Olyan stratégiákra kell összpontosítani a támogatásunkat, amelyek a biztonságot javítják. A kötelező ekorrendszert nem támogatom, több oknál fogva is. Egyfelől a mobiltelefonos térerő nem mindenhol áll rendelkezésre, van, ahol nem lehet rendesen venni a hívásokat. Másfelől független kutatás szerint csak 0,5%-kal csökken a baleseti áldozatok száma, és ehhez képest nagyon nagy beruházásra van szükség. A legfontosabb ellenérvem azonban a magánéletvédelme és a polgárjogi aggályok, hogy nyomon lehet követni így az embereket, garanciákat kellene belevenni ebbe a javaslatba, Jelen formájában ez a javaslat a magánéletet sérti, az én delegációm csak az önkéntes ECOR tudja támogatni, nem a kötelezőt. La parola all'onore... Most pedig Genzina Meissner kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szenyelova asszonynak köszönetet szeretnék mondani, nagyra értekelem őt, mint kolléganőt. Egy dolog azonban foglalkoztat, és csatlakozhatnék az előttem szólóhoz. Amikor az ekkor rendszert bemutatták, elmondtam azt, hogy kitűnő az, hogyha javítás történik az emberek mentése életében, baleseteknél, viszont egytől kezdve uh, megkérdeztem azt, hogy hol lehet a kikapcsoló gombot megnyomni, úgymond nagyon fontosak az innovációk a közúti közlekedésben, nagyon sok lehetőségek vannak, viszont minden az adatokhoz kapcsolódik, mert most is az a helyzet, hogy valaki kabriót vezet, akkor a, a kabrió a, kijelzi azt, hogy valaki megfelelően nyitja ki a tetőablakot, anélkül, hogy ez benne lenne a, a használati útmutatóval. Nagyon fontos, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, viszont néha velem kapcsolatban olyan adatokat hívnak, amiket én nem is akarok, lehet, hogy nem is akarom, hogy megmentsenek. Mi történik ilyenkor? Tehát ha az embernek döntési joga van, akkor ez az adatvédelmet, a magánszféret is támogatja az európaiakat, éppen ezért azt javaslom mindazok számára, akik ezt szeretnénk, támogassák az ALDE indítványát holnap. Köszönöm. Anche per il tempo. Köszönöm szépen, egy kis időt is nyertünk, olyan gyorsan beszélt. Köszönöm szépen önnek, most pedig Troszinski képviselő egy percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A közúti biztonság az ajánlásnak köszönhetően prioritásává válik az Európai Uniónak. Franciaországban már most így van, és igazából az autósokat jól megkopasztják a közúti biztonság okán, ürügyén. Mi azt kérjük, hogy ingyen lehessen hozzáférni, de nyilvánvaló, hogy a gyártási költségek megjelennek majd a fogyasztói árban is az e-segélyhívó a 112 e, felé továbbít, illetve e, GPS-szel együttműködik. E, nagyon dicséretes ez az elképzelés, de nem elégséges, nem komplett a rendszer. A számok igazából hasraütésszerűnek tűnnek számunkra. Ráadásul a magánéletvédelme és a személyes adatok védelme is olyan szempontok, amelyek aggályosak számunkra. Hogyan lehet garantálni, hogy más célokra ne használják fel csak a segítségnyújtásra ezeket az adatokat?

Stíler kollega egy percben. Mr. President, I'd like to thank my... Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Szenyelve kolléganőmnek, aki kitűnő munkát végzett. Egészen legutóbb parlamenti ciklus vége óta nem volt könnyű a feladata. Kitűnő lett a végeredmény, egy olyan jogalkotás, amely több ezer ember élet megmentését segíthet, és Skóciában, az Egyesült Királyságban és egész Európában a közúti biztonság mindannyiunk ügye. Súlyos baleset esetében a segélyhívó rendszerek automatikusan eh, bekapcsolódnak, és minden vezető sofőr, illetve utas megnyugodhat. Az Európai Unió jelentős befektetéseket végez az ICT innovációkba, ez javítja a polgárok életét, ez interneten keresztül is hozzáférhető. Ez egy olyan smart alkalmazások ekkorán jön része, melyek egymással interakcióban vannak. Nézzük meg a Smart city és a Smart Mobility-t. Az e szintén egy smart mobility eszköz, és ahogy fejlődik a mobilitás, látjuk a gyakorlati vetületeit ennek a jó alkotásnak, és nagyon fontos, hogy ez közös ügyünk legyen a polgárok életének megmentése. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Viki Ford kapszót szót. Egy percben tessék. Közel 26 ezer ember hal meg az utakon Európában évente balesetben hogyha már megtörtént önökkel, hogy fejreálltak autóval a családjukkal együtt, ahogy én velem megtörtént tavaly nyáron, akkor azt várják, hogy minél hamarabb érjenek oda a mentők. Voltak aggályok az adatvédelemmel kapcsolatban ebben a, az egyeztetések során ezekkel foglalkoztunk. Aggályok vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy lenne egy mikrofon az autóban, amit nem lehet kikapcsolni. Talán jobb lenne egy önkéntesebb intézkedés. Um, nagyon előíró jellegű a technológiai szempontból, és nem igazán hagytuk nyitva a javaslatot az intelligens új innovációk előtt, mert azok drágák lennének, 100 eurónál egy autóra vonatkoztatva, illetve az infrastruktúra lenne különösen drága. Más életmentő intézkedésekhez képest lennének egyébként ezek drágák, mert a közúti hálózatot lehetne inkább fejleszteni, vagy több kutatást végezni, hogy ne álljon fejre az az autó már eleve. Így aztán, bár az előadó kiváló munkát végzett, megpróbálta feljavítani a jogszabálytervezetet, szerintem lehetett volna még intelligensebbé, jobbá, önkéntesebbé tenni, és kevésbé pénz éhessé. Tájékoztattam önöket arról, hogy a Ma este első ilyen vitáját folytatjuk le, és éppen ezért nem tudok mindenkinek szót adni, akik a spontán felszólalók körében jelentkeztek. Csupán öt személynek, öt képviselőnek tudom megadni a szót, akik természetesen a különböző frakciókat képviselik. Most pedig Tun und Hohenstein, szóval Tun und Hohenstein asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg vagyok róla győződve, hogy a kötelező ECOL rendszer bevezetése helyes, és támogatni tudom ezt. Azok, akik félnek ettől az új rendszertől, hát ezeknek megismételhetem, hogy biztosítani tudtuk az adatvédelem és a magánszféra védelmének megfelelő szintjét. Olyan rendszer ez, amely nem teszi lehetővé, hogy a nem vészjelzést leadó gépjárműveket nyomon kövessék. Gratulálni szeretnék az előadóasszonynak és együttműködő társainak, segítőinek, és a kollégáknak is a kitűnő jelentéshez, hiszen valóban itt emberi életeket mentünk meg. De annyit is el szeretnék megmondani, hogy a gépjármű ipar még sokat tehet az emberi élet, az emberi egészség megvédése érdekében helyes, hogy például a gépjárművek károsanyag kibocsátásáról is beszélünk, hiszen megdöbben és a hallom, hogy a közútbiztonságról vitázunk itt, miközben vannak olyan országok, ahol a részecske szűrőket kivágják a kipufogó rendszerből, és ilyen módon katalizátor és részecske szűrő nélkül okádják a mérges anyagot az egészséges környezetbe ezek a járművek. Rengeteg olyan kérdés van, amelyről nem feledkezhetünk meg, és ugyanolyan figyelmet kell ráfordítanunk, fordítanunk, mint erre a kérdésre. Köszönöm szépen, Dante képviselő egy percben. Grazie, signor Presidente. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, biztos úr, kedves kollégák. A életmentés hatékonysága függ attól, milyen gyorsan érkezik meg a mentő az áldozatokhoz. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az e javaslat kapcsán létrejött megállapodás nagyon fontos, és egy jelentős előrelépést jelent ez minden európai állampolgár védelmében. Köszönöm Szenyalova kollégának, és persze az olasz elnökségnek is, akik elkötelezetten dolgoztak azon, hogy sikerüljön egy európai norma szöveget elfogadni, amely a közút biztonságot növeli. Természetesen a magán eh, szféra védelme és a közút biztonság eh, látszólag egymásnak feszülnek. Eh, de sikerült olyan megoldást találnunk, amely biztosítja mindkét oldal érdekeit. Azt mondhatjuk, egy jó kompromisszumot sikerült kikovácsolni. Egy újabb kitűnő példáját látjuk annak, hogy Európa közel van az állampolgárokhoz, és igeni integrált eh, biztonságot jelent az állampolgárok számára. Támogatom tehát ezt a norma szöveget, amely biztosítja minden európai állampolgár számára a nagyobb biztonságot. Köszönöm, Danti képviselő, most pedig a ügy, ügyrendi eljárásban Korbett képviselő parancsoljon. Elnök úr. Elnök úr. Egyetlen hozzászóló sem volt a... Group Elnök úr, a részéről senki nem szólt hozzá. Azért van ez, mert rossz gondolatnak tartják ezt a javaslatot, vagy pedig zavarban vannak, hogy egy európai szintű javaslat ilyen széleskörű támogatást vonultat fel, ami nyilvánvalóan jó dolog szerintünk. Csupán annyit mondhatok, hogy, e, hogy az EFDD nem kért szót a vitában. ennyi lehetőségem van itt az ülésteremben, az elnöki emelvényről, hogy ennyit mondjuk. Most pedig a KCDI kapcsán Par, Parmanova asszony kapszót egy percben. Presidente, dear colleagues, tomorrow's vote kedves kollégák, a holnapi szavazás az e-segélyhívó rendszer képítéséről nem pusztán hat év kemény munkájának a lezárása, az Európai Parlament részéről, hanem egy sürgős felhívás is egyben a bizottság irányában, hogy gondoskodjon róla, hogy minden tagállamban kötelezően befezessék 2018-ra ezt a rendszert. A holnapi szavazás ugyanakkor egy olyan rendszernek a megerősítését jelenti, amelyel életeket menthetünk, az egyik legjobb példa ez arra, hogy hogyan lehet többletértéket adni az EU szintjéről az európai állampolgároknak. A új technológiák nagyon fontos szerepet játszhatnak. A digitális technológia, az összekapcsoltság, a hálózatok kiépítése kapcsán mindig felvetődik a személyes adatok védelme. Az adatvédelemnél fontos, hogy kimondjuk, világosan kimondjuk, mondjuk, hogy soha nem lehet folyamatos nyomonkövetést alkalmazni, csak baleset esetében működik a rendszer, és felhívást intézek az autógyárakhoz is, hogy építsék ki a rendszer. Flasikóban benyúlva hogy egy percben tessék. Gyakorlom, pekne, pán Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a téma persze borzasztó összetett, de szeretnék köszönetet mondani Olga Szernalovának, hogy ilyen kiváló tervezetet készített. 2005 óta küzdködünk ezzel a témával. Úgy gondolom, hogy ez az innovatív elsegélyhívó rendszer emberi életek ezreit mentheti meg, és mm, nagy kár, hogy folyamatosan késedelmet szenved a bevezetése. A közúti biztonság kérdése mindenki számára prioritás kell, hogy legyen, és az európai állampolgárok a rendszer segítségével biztonságosabban autózhatnak az aktív biztonság mellett ugyanakkor ne feledkezzünk meg a passzív biztonság szempontjairól sem. E, javítsuk a mentő és segélyszolgálatok hatékonyságát és az elsegélyhívó fokozatos képítése úgy gondolom, hogy pozitív eredményeket fog hozni, és segít majd a súlyos balesetek esetében megmenteni az emberek életét. Minden másodperc számíthat, ugye? Meg vagyok győződve arról is, hogy az információkat megfelelően védik majd. Mari, ez képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Az elkor rendszer nagyon sok életet menthet meg a közúti balesetek kapcsán, és így erősítheti a közötti biztonságot. A kérdés az, hogy milyen garanciák léteznek a személyes adatok védelmét, illetően Eh, mi garantálja azt, hogy nem ellenőrzik magánéletünket? A létező adatok ezt nem mutatják ki, a rugalmasság igazából egy jelentős vákumot teremtett, és a rövid ideig történő adat eh, tárolás nem helytálló. Tehát meg kell néznünk azt, mi történik a jövőben. Lehet, hogy ezeket az adatokat még ennél is hosszabb ideig tárolni lehet, és meg kell néznünk azt, hogy mindez hogyan illeszkedik a digitális forgalomhoz. Automata járművek is vannak, illetve még több lesz ilyen a jövőben, tehát világosabb szabályokra van szükségünk azért, hogy ne lehessen figyelme követni a, a az elnök megszakít Jakskovics képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a rendszer, melyről vitázunk, mely a napi renden van, biztonságos, olcsó, és mindenki megengedheti majd magának. Rá életeket menthetünk meg. Nem egyet, nem kettőt, sokat. Túl sok állampolgártársunk veszti életét a közüti balesetekben. Éppen ezért helyes, hogy valamit bevezetünk, kitalálnunk, és segítjük, hogy az első, segítség, első segít nyújtó szervek gyorsabban megérkezzenek. Hasonló helyzet az ICOL bevezetésével, mint amikor a biztonsági övet, vagy az erbeget a légzsákot vezettük be. Nagyon fontos minnyájunk számára, hogy megállapodás jött létre az adatvédelem szempontjából. Éppen ezért támogatni tudom ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Most pedig Soltész képviselő kap szót egy percben. Széda, Vár. Köszönöm szépen, elnök úr. A közút biztonság nagyon fontos. A közlekedési balesetek száma pedig túlon túl magas évente. 26 ezer ilyen halálos esetről beszélünk évente. Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy többet kell tennie megelőzés területén, hiszen a halottak számát jelentősen lehetne csökkenteni egy 10, 10 km per órás maximális sebesség csökkentése. Ráadásul a megelőzés és a helyes közlekedésre való oktatás is segíthet a balesetek számának csökkentésében. Mi több, a leghelyesebb az volna, ha senki nem ülne volán mögé úgy, hogy ivott. Az e rendszer nem fogja csökkenteni bár a balesetek számát, ám a balesetek következményeit csökkentheti, de még nagyon sok kompromisszumra. Köszönöm szépen, Obermeyer képviselő mondja az elnök, aki megszakítja felszólalt. Obermeyer képviselő egy percben. Elnök úr, az atomelektronikus elkorrendszer e, gyors segítséggel nagyon fontos jó döntés, hogyha hozzáférhető ez a segítség. Én két nagyon fontos problémát látok itt azonban. Egyrészt a telematikai platform, az adatvédelem, nagyon fontos, hogy ezeket az agályokat figyelembe vegyük, az adat áradat az autógyártók és a biztosítók számára nagyon vonzó lesz. Számomra problematikus a félrevezető biztonság, úgymond nagyon gyakran a hozzáférés, a mentőautók hozzáférése nem egyenletes tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez tényleges biztonsága, vagy csalóka. Azt gondolom, hogy itt még nagyon sok munkát kell végeznünk, annak érdekében, hogy egész Európában mindenütt ugyanúgy hozzáférhetőek legyenek a e, mentőjárművek is. Köszönöm szépen. Marianna Petir képviselőtársunk kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament döntés hozott és támogatta az ELKO rendszert. A rendelet segítségével ezt minden járműben bevezetik, illetve az adatvédelem megvalósul, és nem fogják az adatokat hosszabb ideig, mint szükséges tárolni. Az ECON rendszer életeket menthet meg, hiszen automatikus kapcsolatot tesz lehetővé a 112-es segélyhívó számmal. Baleset esetében egy olyan mentési rendszerről van szó, amely nagyon fontos, hogy ingyenesen legyen hozzáférhető mindenki számára. A tagországoknak erőfeszítéseiket kell tennünk annak érdekében, hogy tájékoztassák polgáraikat erről a rendszerről bizonyos tagországoknak a telekommunikációs infrastruktúrájukba is be kell fektetniük, javítaniuk kell a rendszereinken annak érdekében, hogy minden eh, polgárról meg lehessen állapítani azt, hogy hol tartózkodik az Európai Unióban. Ez egyelőre még nem igaz minden tagországra nézve, több eh, időre van szükség. Az ECO rendszer technológiai szempontból fejlettebb, az autókban eh, építik ezt bele, és eset esetében automatikusan kontaktálják a 112-es operátort. Köszönöm, kaputó képviselő 5 percben. Az e rendszer épp azon, mint a más elektronikus rendszerek jelentősen növelhetik a között biztonságot. Ezzel a rendszerrel képesek leszünk arra, hogy a baleset után nagyon gyorsan információt just, juttassanak el a központokhoz, bárhol is történjen a baleset Európában, és így megelőzhet száz ember elveszítse a baleset következtében, sőt, akár több ezer is az életét. Gyorsabban és hatékonyabban érkezhetnek meg a segítségnyújtás nyújtó szolgáltatások. Persze a magánélethez való jogot, illetve az adatvédelmet tiszteletben kell tartani, és meg kell akadályozni, hogy a mobilitásból eredő adatokkal visszatérjenek. Nagyon fontos tehát, hogy úgy tervezzük meg az közlekedés áramlást, hogy az intelligens városok tervének is megfeleljünk. Köszönöm szépen, itt most lezárjuk a vitát, és most megadom Hogan biztosnak a szót. Parancsoljon, biztos úr, ő szó. Köszönöm szépen, elnök úr és szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak is, nagyon konstruktív párbeszéd alakult ki, és nagyon jó, hogy ilyen alkalom kínálkozott, hogy meghallgathattam az összes képviselőt az ügyben. Úgy tűnik, hogy elsőprő támogatás jelentkezik, mutatkozik az elsegélyi hívórendszer mellett, és nagyon hálás vagyok ezért a támogatásért. Az Európai Parlament megint erőteljes támogatást biztosított, és határozottan kiállt az elsegélyi hívórendszer mellett. Ez mindenképpen jó érzés, amikor az egység így nyilvánul meg, a közúti biztonság szempontjából ez nagyon fontos. Az új technológiákról van itt szó elsősorban, már a gépkocsi gyártás, kishaszonjárművek gyártása során be kell építeni ezeket a felszereléseket, és természetesen az adatok nem a személyes adatokat jelentik, úgyhogy a magánélet nem sérül baleset után viszont így kevesebben fognak meghalni. Sajnos balesetek mindig történnek, a vezető magatartásának betudhatóan is. Persze a közúti eh, biztonságot csak segítheti, hogyha az autógyártás során az elsegélyhívót eh, beépítik a fogyasztó számára. Eh, ennek van persze költsége, de a 100 euró, amit említettek, az a maximális költség, ugyanis a GPS vevő és a mobiltelefon antenna a legtöbb autóban már eleve beépítésre kerül, úgyhogy ezt nem kell külön kifizetni. Nem nagy az ára annak, hogy ezt a technológiát az emberi élet megmentése érdekében a gépjárműgyártók beépítik. Kiváló volt ez a jelentés, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen Hogan biztos úr, most Szenyalova jelentés készítő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Engedjék meg hogy köszönetet mondjak az összes képviselőtársnak, akik hozzászóltak a vitához, és akik támogatásukról biztosították ezt a jogalkotási folyamatot. Mint már említettem, néhány bírálatot is kaptam a rendszerrel kapcsolatban. Meg vagyok győződve róla, hogy a parlament a tagállamokkal együtt ezeket az észrevételeket is figyelembe tudja majd venni. Kedves kollégák, Biztos vagyok benne, hogy az elsegélyhívó rendszer európai kiépítése tovább javítja majd a közút használók biztonságát. a halálos balesetek számának csökkenése prioritást képez a parlament számára, ezt többször elmondta a parlament, és a holnapi szavazással megint közelebb jutunk ez a célhoz. Köszönöm, ezzel most lezárjuk a vitát, és holnap szavazunk.